Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm. Önt munkám nagy részében jegybankban dolgoztam, úgyhogy számomra ez egy nagyon nagy fontosságú és érzelmileg is elkötelezett kérdés. Jean-Claude Trisse vagy Mario Draghi nagyszerű munkája után magasan, magas a mérce, fenn is kell tartani a, a e mérce magasságát. Nagyban változott az LKB tevékenysége az elmúlt években ahelyett, hogy akadémikus elméleti vezetőket, vagy gyakorlat bankárokat keresnénk, olyan személyre is szükség van, aki nem csak gazdasági, hanem politikai tapasztalataiban és a pénzügyi szektorban is tapasztalatot szerzett. E tekintetben Christine Lagarde kiváló választás, teljes mértékben támogató műt. És azt hiszem, az ECOM-ban is épp ezért kapott támogatást néhány nappal ezelőtt, amikor én elnököltem az ülést. Ám van egy nagy kockázat, amelyet látnunk kell. Úgy tűnik, hogy nagyon sok miniszter és politikus úgy gondolja, hogy valami külön, egy, egy, egy varázsatos monetáros politika majd megoldja a gazdasági reformok hiányát. Hát ez nem így van. Szerintem Christine Lagarde jó helyzetben van ahhoz, hogy hangsúlyozza a többi szakpolitika fontosságát is a monetáris politikán túl, és remélem, hogy meg is hallgatják majd ebből a mondandóját. Thank you. One minute, Mr. Ma- Mavrides úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. És két kérdésre korlátozom a hozzászólásomat. A jövőről van szó, és a versenyről. Szeretném elmondani, hogy a betétbiztosítás oda vezetett, hogy pillanatnyilag késésbe került a bankunió megvalósítása ennek az az oka, hogy egyes országok ezt nem akarták. Most bankunió ugyan van, de még nincsen betétbiztosítás. Vagyis van egy közös épületünk, de nincsen közös tetőnk. Ez nem technikai kérdés. Azon országok, akiket érintett a bankválság, Nos, ők a bankunióval egyetértettek az első két pillérét tekintve legalábbis, de ez óriási szociális költségekkel járt a másik, pedig az európai jogalkotás. Ez az európai jogalkotás azt feltételezi, hogy nem fognak visszaélni a helyzettel, mindenek előtt a bankok részéről és a hitelfelvevők részéről. Ezért az EKB-től azt várjuk, hogy aktívabb és jobb szerepet játszik majd a jövőben. Köszönöm szépen. Másfél percben jó Korten asszony. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák az EKB jövőbeli politikáját megelőlegezni elég veszélyes dolog, még el sem foglalta, és néhány hétig nem is fogja új funkcióját Christine Lagarde amennyiben Legárd asszonyt megerősítik eh, bankelnöki pozíciójában, akkor nyilván eh, együtt kell, hogy működjön eh, a 25 tagú igazgatósággal, 19 ezek közül az eurozóna tagállamainak nemzeti bankjának elnöke, ahogy tudják, egy kollégiális működésről van szó az Econ bizottságban három pontban leírta azt, hogy szerinte hogyan fog működni ez a rendszer, és azt mondta, hogy az EKB irányítási keretét tiszteletben tartja, valamint igazodni fog pragmatizmussal a változó viszonyokhoz Ferber úr és eh, beszélt, eh, eh, Ferber úrnak mondom, hogy a civil társadalmat is jobban be kell vonni, illetve jobban tájékoztatni a közvéleményt. Ugyanakkor a klímaváltozási kockázatra is oda fog figyelni Lagard asszony. Ez a szennyező ágazatok visszaszorítását is jelenti a központi bank részéről Nyilván lehetnek rövid távú kockázatok. Jelenleg az LKB e alacsonyan tartja a kamatokat, amely a spórolók, megtakarítók számára e, rossz hír, ugyanakkor megakadályozza például az első lakásvásárlókat e, illetve az ő, azt, hogy ő nekik túl magasak legyenek a kamatok. Pozitívan álljunk ezekhez a dolgokhoz, merészen. Itt nem csak arról van szó, hogy az első nő lesz az elnök jelölt, illetve az elnök, hanem eddigi tapasztalata is mindent megtesz, mindent meg ad számunkra, hogy remélhessük, hogy egy kollektív, konstruktív eh, megközelítést fog alkalmazni eh, az emberek és az európai cégek érdekében. Um, Köszönöm kollégák, csak jelzem, hogy az időt be kell tartanunk, hogy egymással méltányosak legyünk. Urtaszon úr egy percben kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németország recessziójával, a brek, kemény Brexit lehetőségével, a Kínával való kereskedelmi háborúval szembenézve, az LKB bizony komoly feladatokkal kell szembenézzen, fenntartva szakpolitikáit a megfelelő szinten, ugyanakkor a, ennek negatív kihatásait is ellensúlyoznunk kell, amennyiben adódnak ilyen. A makrogazdasági iránymutatás például a ingatlan buborék elkerülésére, a klímaváltozás elleni harc fenntartása egy sor feladatot ró e, erre a politikára. Ahogy többen elmondták, szükség van egy megfelelő adó államháztatási fiskális politikára is, amely biztosítja azt, hogy a tagállamok összehangoltan lépenek ez irányban. Dombrovskis biztos úr is beszélt a fiskális politika fontosságáról. Többen, több forrásból hallottuk azt, hogy át kell vizsgálni újra, felül kell vizsgálni a vonatkozó szabályokat. Kérjük, hogy ez történjen meg. Ezek a jogszabályok kerüljenek felülvizsgálatra az új bizottság javaslatai alapján. Rinaldi úr, egy perc. Köszönöm egész egyszerűen csak eh, egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az elmúlt eh, években az EKB összes politikája kudarcos volt eh, egy jogból, eh, ugyanis nem tudta eh, ezt a likviditási képességet a reálgazdaságnak átadni, a vállalkozóknak Európában. Nem kapták meg azt a hatalmas likviditást, ugyan ez igaz a kvantitatív easingre is. Szükség van európai vállalkozókra, és ebből a szempontból független, hogy negatív, vagy értelmetlen, hogy negatív vagy pozitív a a, hat, a, a kamat, eh, hozzá kell férni a hitelekhez. Eh, eh, Legárd azt, hogy nem tudott megfelelő válaszokat adni az ilyen jellegű kérdésekre az Ekon bizottságban. Persze az euró a fő célkitűzés, ugyanakkor ez nem elég. Éppen ezért a mi szavazatunk teljesen egyértelműen egy ellenszavazat lesz Legárd asszony megbízatása ügyében. Köszönöm, Van Overfeld úr másfél percet kap. Dank Köszönöm, elnök asszony, kollégák. Lagard asszony. Nek is mondom, bár nincs itt. Az LKB kritikus fontosságú időszakra ért. Múlt hét csütörtökön egy sajátságos látványnak voltunk tanúi az LKB-n belül. Több mint 50%-a a gazdasági erőnek a tagok drági politikai ellen szavaztak. Ilyet még nem láttunk drág időszakában. A másik pont, hogy az intézményi kerete az eurónak nem teljesen kidolgozott. A bankunió sem, a tőkepiaci unió nincs mi teljesen kidolgozva, ahol abszolút szükséges volna. A harmadik pont pedig, és talán a legfontosabb, hogy az LKB és meg kell értse, be kell lássa, és Lagardasszony is, hogy világosabban kell foglalkozni a negatív melléktermékével annak a politikának, amit az elmúlt években folyt, és amelynek a kockázata múlt csütörtökön még valóságosabbá vált, a pénzügyi instabilitás kockázatát is magába hordozva, másrészt a biztosító alapok, nyugdíjalapok és a többi nagy befektetési alap figyelembevételével kell az in, a politikákat intenzívebbé tenni, másrészt a, az állampolgárok megtakarításaira is figyelemmel, és az ilyen zombi cégek jelenségére is, jelenségével is foglalkozni kell, amelyek a tőkék nem megfelelő mozgását ö, okozzák. Thank you. One minute. Köszönöm szépen. Kusma úr egy percben. Köszönöm. A parlament arra készül, hogy megerősíti a jelöltet, és kinevezi a Nemzeti Bank élére, Eh, ami azt jelenti, hogy eh, folytatja ezt a sokpolitikát, vagy legalábbis megerősíti eh, annak társadalmi következményeivel, szörnyű következményeivel, ugyanez igaz a költségvetési politikára, amely kontraproduktív volt. Akik kritizálták ezt a politikát, azok is hajlandóak lehetnek esetleg egy új lapot nyitni a szimpatikus nyilatkozatok kapcsán, eh, hiszen eh, elhangzott az, hogy eh, új fejezet nyílik. Ami pedig a gazdasági válságot illeti, Christine Lagarde remélhetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a most eljövő következő válságot jobban kezelje a bank. Sorry, colleagues, I was... Elnézést, vártam a tolmácsolás végét. Következő hozzászólunk egy percben, Gyöngyösi úr. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. As uh, Hungarian-born Belgian economist... Mint magyar származású belga uh, közgazdász Lámfalusi annak idején világosá tette, hogy egy egységes valuta nem lehet sikeres fiskális unió, államhasználási unió nélkül, amelynek kell szociális munkapolitikája és főleg bérpolitikája is egységes kell legyen. 20 évvel az euró bevezetése után az EU és az eurozóna továbbra is hatalmas társadalmi különbségekkel, hatalmas mértékű munkaerővándorlással bír a perifériától a központi országok felé, magas munkanélküliséggel és demográfiai csökkenéssel. Ha az Európai Unió és az LKB nem tud a strukturális különbségekkel megbirkózni, akkor a szociális problémák oda vezetnek majd, hogy egyre inkább eladósodnak az államok, és ez további instabilitását hozza az eurónak, és a gazdasági megtakarítások EU ellenes érzelmek növekedéséhez vezetnek majd az Európai Uniós együttműködés csak gyengítve. Ezért szeretném, ha jelentében lenne utalás arról, hogy az LKB miképpen mérsékli a, a társadalmi katasztrófa ezen hatásait, és milyen szakpolitikai ajánlatok van arra, hogy csökkentsék a bérkülönbséget a periférikus, periférián lévő országok központi országok régi és új tagállamok között. Köszönöm, Kárász úr, másfél percben. Elnök asszony, alelnök úr, hölgyeim és uraim! Számosan vagyunk itt, akik Lagarde asszonynal beszélve az elmúlt években, de éppen nem régiben a Gazdaság és Pénzügyi Bizottságban meggyőződhettünk arról, hogy ő a megfelelő személy, a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Szükségünk van egy független Európai Központi Bankra, egy független pénzügyi politik munkához olyan emberekre van szükség, akik nyugodtak, megbízhatóak, tapasztalattal rendelkeznek, globális felelősséget viselnek, akik készek kommunikálni, akik készek arra, hogy a döntéseiket jól megindokolják, és világosan fellépnek. Szükség van egy hiteles, határozott elnökre, egy általános menedzserre, hiszen a világ második legnagyobb valutájáról beszélünk, a közös valutánkról az Európai Unióban, az euróról van tehát szó. Ma már elhangzott, ne gondoljuk csak, hogy a sikeres pénzügyi politika a közös euróbüdzsé hiányát, vagy a tőkepiaci unió hiányát, vagy közös büdzsépolitika hiányát, strukturális politika hiányát nem tudja felváltani. Ez túl könnyű lenne ezt gondolni. Ne gondoljuk, hogy az alacsony kalapok, a kamatokat csak bíráljuk, másrészt viszont a saját reformokat nem végezzük el, és eltereljük a figyelmet. Végezzük el azt, ami a mi feladatunk. Köszönöm szépen, Lallük asszony, egy másfél percben. Kedves eh, elnök eh, asszony, eh, most először választottak meg itt az Európai Parlamentben, és kicsit meglep, hogy Lagarde asszony nincs itt, hogy meghallgassa ezt a vitát ez eh, engem meglep, de hát így állnak a dolgok, ami Lagarde asszonyt illeti. Eh, valójában a meghallgatás eh, két nyomot hagyott bennem, nevezetesen azt, hogy fontos, hogy a monetáris politika nagyvonalú legyen, és ne a spekulációt táplálja, hanem valóban a zöld átalakulást, kerüljünk el egy bankválságot. A másik pedig az, hogy nincs elég, válság, nincs elég garancia erre. Nyolc évvel a válság után, amikor is átéltünk egy eh, finanszírozási eh, válságot, eh, ő már ezt kezelte, és nem túl brilliánsan, ideológiailag megközelítve a görög válságot. Hogyan fogja megakadályozni a krízist, illetve hogyan fogja a következőt kezelni? Ezek a pontok nem, volt, nem, nem lettek tisztázva. Köszönöm, Pislarú úr következik egy percben. Köszönöm románul fogok beszélni. Mm. Köszönöm. Az EKB elnökének megválasztása nem csak egy személyzeti csere, hanem lehetőséget ad arra, hogy egy új politikát folytassunk, aminek szerintem három bázisa kell, hogy legyen. Először is egy olyan monetáris rendszert kell kialakítani, amely átlátható és nagyobb bizalmat fog teremteni a polgárok körében, egy olyan rendszert, amely nem tolerálja a pénzmosást és a korrupciót, és egy olyan rendszert, amely egy új jövőképet ad például a digitalizációval, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatban. Emellett szükség van konkrét fellépésre a KKV-k finanszírozásában, tudván tudva, hogy a legtöbb vállalkozót elbátártalanítják de bátortalanítja a jelenlegi helyzet. Szükség van arra, hogy támogassuk azokat a tagállamokat is, amelyek még nem tagjai az eurózónának annak érdekében, hogy megtörténjen a valódi konvergencia. Romániában például a reformokat támogatni kell erre. Ebben számítunk Lagarde asszonyra, most pedig Jekyll Lunas úr következik. Köszönöm, elnök asszony, Dombrovskis úr, tisztelt kollégák, destabilizáló szerepet játszik a politikánkban évek óta. Lagarde asszony a válaszai alapján nem teljesen érti ezt meg, illetve ennek a következményeit. Az ingatlan hitelezés és annak változó kamatai, illetve a devizahitelek, különösen svájci frankban kiadva hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon a válság, illetve eh, rombolták a bizalmat eh, eh, a régi veszélyekről már beszéltek, azonban új veszélyekről is meg kell emlékezni. Az új pénzügyi technológiák hoznak majd ilyet. A kriptovaluták ugyanis nem valuták ténylegesen nem vagyok benne biztos, hogy Lagarde asszony érti ezeket a jövőbeli veszélyeket, bár minden jót kívánok neki és az LKB-nak. E sokat kell még tenni annak érdekében, hogy hihető legyen az, hogy el tudják kerülni a következő válságot, illetve meg tudják védeni a polgárokat, hogyha mégis bekövetkezik. Köszönöm, Beck úr, két percet. Igen, tisztelt elnök asszony, ma a plenáris megválasztja EKB elnökké Krisztin Lagardot. Az ECON szakbizottságban két hete nyíltan bevallotta, hogy az EKB 2010 óta az EU szerződéseket rendszeresen figyelmen kívül hagyta, és a jövőben is mondja Lagard, az úgynevezett transzgressziók határátlépések várhatóak a közérdeket megjelölve. Ez Krisztin Lagardot Pragától nyugatra a legőszintébb politikussává teszi. Az elődje Dragiavelli több pénzt nyomtatott, és nagyobb örömmel sértette meg a törvényeket, mint bárki bárhol. Ennek ellenére az EU lassabban növekedett, mint az egész fejlett világ Japán kivételével az euróövezet még lassabban növekszik, mint egyébként az EU. A DZ Bank a német megtakarítók államosítását, kisajátítását mintegy 648 milliárd euróra becsüli, és mivel az emberektől elveszi a pénzt, amiért keményen dolgoztak, és Drágis haverjait gazdagítja, Drági a halálos beteg eurónak még egyszer elmúlt héten felírta a dupla adag gyógyszert. Az euró 2010 óta lélegeztetőn van az intenzív állomáson, és hogy morfium függővé válik, az nem zavar senkit, mert a beteg az exitus előtt onnan már úgyse jön ki. Lagarde asszony az őszinteségét becsülöm, mert ön is nyíltan belátja, hogy nem veszik figyelembe a jogállamiságot az EU-ban. De nem a közérdeket szolgálja Lagarde asszony. Az LKB e a felelőtlen kormányzati politika költségeit szocializálja. Az euró nem közjószág, az LKB e nem több, mint egy finanszírozó. Egy percben Jurzica úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, de a liberális monetáris politika demotiválja a kormányokat, ezek így könnyebben halogatják a szükséges reformokat. Nincs ezért nem kedvező a gazdasági környezet és nem kifizetődő a kemény munka, melegágyja ez a korrupciónak is egyben, és a beruházásokat sem ösztönzi, rövid távú gondolkodásra kényszerít. Mi politikusok nem támaszkodhatunk egy személyre, hogy a makrogazdasági teendőket majd, majd maga elvégzi, és nem lehet csak a monetáris politikára támaszkodni. És a monetáris eddigi monetáris politika negatív hatásaival is foglalkozni kell, azzal, hogy alássa a megtakarítások értékét, és zombi cégeket tart fenn, zombi projekteket tart fenn, amelyek önmagukban nem életképesek, e, és nagyon veszélyesek lehetnek a gazdaságra nézve. Ez EKB jobban működne, ha átláthatóbb lenne a működése, több információt tenni nyilvánossá, legalább az Európai Számbevőszék felé annak érdekében, hogy a költség hatékonysági ellenzése az LKB által folytatott politikáknak független intézmények vizsgálatának tárgya kéne legyen. Attól tartok, hogy a vezető változása nem változtatja meg az LKB működését. Így is fogok szavazni. Mr. Pericini. Pericini úr, egy perccel. Köszönöm, elnök asszony. Minden erőnkkel megpróbáltuk megkeresni az okát annak, hogy hogyan támogathatnánk mégis Lagarde asszonyt, azonban nem sikerült. Lagarde asszony azon ugyanis társfelelőse annak a politikának, amely növelte az Európai Unióban az államadóságot, azért, hogy a magánbankokat, a német-francia magánbankokat megmentse. Az állami adósságok megnőttek, e, e, ez a megszorítások politikája miatt történt, illetve a strukturális átalakítások miatt ez lenyomta a e, béreket, visszavágta a nyugdíjakat, és a gazdagok felé jelentette egy jövedelem csoportosítást megváltoztak a dolgok, azt vártuk, hogy beismerik a tévedésüket. Nincs bizalmunk Lagard asszonyban. Először is meg szeretnénk nézni, hogy a változások valódiak, és utána esetleg beszélhetünk róla még egyszer. One minute, Mr. Garcia, Mar- Garcia Margallo következik egy percben. Mikro. Sorry, the microphone. A mikrofonja ki van kapcsolva. Sorry, Just one moment, your microphone. <coughs> A mikrofonját kapcsolja be, kérem. I'm trying to, close it. Now? Okay. Gracias, presidenta. Estoy convencido que el Consejo... Köszönöm, elnök asszony. Nekem meggyőződésem, hogy Lagarde asszony személyében a megfelelő személyt találták meg, mert azt gondolom, hogy piaci körülmények között ő a legjobb jelölt. Nagyon örülök annak, hogy eh, itt én eh, eh, majdnem biztos vagyok abban, hogy itt egy új válságról is szó van, nem csak egy lelassulásról. Ez egy geopolitikai indítatású válság lesz, én arra számítok, és Amerika, Brexit, Kína, Irán lesznek az okozói ennek a válságnak látjuk majd, hogy megtörnek a termelési láncok, és csökkenni fog a világ jóléte. Rövid távon a drági féle és a Lagarde féle monetáris politikát a nagyállamok, mint Németország támogatják, ugyanakkor valódi strukturális reformokra van szükség, és a parlament ezt támogatni fogja. Schuster úr, egy perc. Ja, die Politik der Europäischen igen, az Európai központi bank politikai egyre inkább a bírálatok középpontjába került. Negatív kamatokat alkalmaznak a kisbefektetők esetében, és a céljaikat tudják követni, megjelennek a új kockázatok. Ezek a kérdések foglalkoztatják a közvéleményt. Lagarde asszony azt mondta, hogy az alacsony kamat politikáját tovább viszi az Európai Központi Bank részéről. Meggyőződésem helyesen teszi. A kamatemelés a jelenlegi helyzetben, vagy egy szigorú pénzpolitika a jelenlegi helyzetben kivégezni a konjunktúrát. Recesszióba csúsznánk, elkerülhetetlen lenne ez de Lagarde asszony ezt is hangsúlyozta, önmagában a központi bank nem tudja hosszú távon a konjunktúrát megtámasztani, és a pénzstabilitást, értékstabilitását megőrizni. Feltétlenül szükség van egy expanzív pénzügyi és költségvetési politikára, és itt Németországnak jut nagy szerep a fekete nullához való ragaszkodás gazdaságilag hamis, növelni kell a beruházásokat, nem csak a konjunktúra érdekében, hanem a klímaváltozásra való szembeszállás érdekében is. Köszönöm szépen, Eroglu úr, egy percben. Az euróövezetben élünk már több éve még hozzá nagyon alacsony kamatokkal. Ez alacsonyabb, mint az infláció. A banki és a pénzügyi válság idején kifejezetten indokolt volt, hogy csökkentsük a kamatokat. Hova jutottuk viszont? Egy nagyon alacsony kamatnál járunk, mínusz 0,5%-ról beszélünk. Bizonyos tagállamok azonban nem ragadják meg ezt a történelmi alkalmat. Jól beszélnek a dolgokról, de nem élnek a lehetőségekkel. Éppen ezért az EKB figyelmét felhívnám a, fi- a kockázatokra, amelyek itt jelentkeznek. Egyszerűen vannak tagállamok, amelyek a költségvetésüket nem kezelik, és a megtakarítók, mint az én generációm, vagy a, az engem követő generációk, a gyerekek nem tudnak felépíteni egy időskori uh, gondoskodást. Arról nem is beszél, hogy mi történik, ha újra válságba kerülünk, gazdasági válságba. Vegyük csak az elmúlt válságokat Görögországban, Spanyolországban. Ez is gyakran összefüggött egy negatív kamatpolitikával. Éppen ezért kifejezetten felhívom az új vezetés figyelmét az EKB-ben, legyenek bátrak, szálljanak szembe a tagállamokkal, és a szigorú dragi kurzust adják fel. Köszönöm. Köszönöm két percben, Bardella úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Lagarde asszony bejelentette, hogy elnöksége alatt átláthatóbb és a polgárok felé nyitottabb lesz a központi bank. Azt mondta, hogy az EKB szerepe az, hogy megértesse a polgárokkal a piacot. Ez a szabadkereskedelem harcosához méltó megjegyzés volt. Ugyanakkor itt most nem jelent meg Lagarde asszony lenézi az európai demokratikus intézményeket, ezzel rosszul indul a karrierje. Politikai és gazdasági cégek élén állt, ugyanakkor soha nem választották meg soha, sehol, sehova Franciaországban. Nagy ügyvédi iroda, Amerika iroda elnökeként, illetve az IMF igazgatójaként járt el, azonban az érdekei szerintem nem az emberek oldalán vannak. A világ elit mellett áll ki, különösen az angol száz gazdasági elit mellett. A klímaváltozásból akar prioritást csinálni, ez azonban alapvetően szembe megy a globális szabad kereskedelmi politikával. Az emberek egyre nagyobb számban látják azt, hogy milyen problémái vannak a közös pénznek, és hogy csökken a vásárló erejük. Eh, alacsony a növekedés a világon, az EKB eh, az egyetlen bank, amelyik eh, mániásan küzd az infláció ellen, nem oldja meg a munkanélküliséget, nem teremt munkahelyeket, és nem fektet a jövő szektorába. Nagyon komoly demokratikus kérdéseket vett fel Lagarde asszony viselkedése és az itteni távolmaradása nyilvánvaló, hogy sértő az emberek jelöltjeire, illetve képviselőire nézve is. Szincsics úr egy percben. A pénz pénzügyi berendezkedésről beszélünk itt Európában, nemrégiben politikai berendezkedésről beszéltünk. Mi célja ennek, hogyha nincs Lagarde asszony a körünkben? Az EU egyik legfontosabb posztjáról beszélünk, miközben ő nincs is jelen. Ugyanazt a kérdést halljuk egyébként, vagy szeretnénk feltenni, amit feltettünk von der Leyen asszonynak is. Túlélő képes-e az EU a következő kötvényválság idején? és az IMF-nél láttuk, a trojka vezetőjüket is láttuk, láttuk azt, hogy mit csinált Lagarde asszony Görögországban, látjuk, hogy mi történik az emberek megtakarításaival, nyugdíjaival, az emberek nem jutnak hozzá a gyógyszereikhez, és most itt vagyunk az euróövezetben, és most megint csak bele akarják kényszeríteni Horvátországot, hogy mi is legyünk tagja ennek az övezetnek. Erre nem kerülhet sor. A zöld politikáról beszélünk, az átállásról, de mi történik valójában a pénzügyi rendszer határozza meg, mi történik a gazdaságban. Hogyha egy zöld átmenetet akarunk, akkor először egy monetáris átmenetre van szükség. Lagard asszony nem új személy, új ötletekkel, ő egyszerűen

köszönöm szépen! egy percben belka úr. az ekb elnökének pozciója egyik fontos a draghi úr 2012-ben világossá tette, mennyire fontos. Az euró a legfontosabb eszköze a közös piacnak, és a legfontosabb, amit az EU valaha létrehozott. Az euró nem csak egy kötelezettség, nem csak szigorítja a nemzeti gazdasági politikát, nem csak korlátozza azt, hanem egy privilégiumot, előjogot is jelent, és ez a legerősebb valuta az US dollár mellett. Az euró övezett tagjai, tagállamai válság idején egymásra számíthatnak. Nem kell nemzeti forrásokat költeni arra, hogy, meg, hogy túléljék a válságot, csak két előtt említettem. És az általános közvélemény látja, hogy mi történik. Nyilvánvalóan Lagarde asszony kiválóan kommunikál, jól használható ez például a nem országok kapcsolatában is, mint Lengyelország. Sok sikert kívánok, és teljes mértékben támogatom. Heider. egy percben. President. Köszönöm, elnök asszony. Az EKB monetáris politikáj drági alatt tragikus. A legolcsóbb pénz elöntve a gazdaságot, rekordmagasságra szokták az ingatlan árak, a kis megtakarítók pénze már nem ér semmit, nem kap érte kamatot, sőt attól kell tartson, hogy negatív kamattal úgymond jutalmazzák azt, hogy visszafogja a fogyasztását. És egy piszkos alkul jött létre, létre Merkel asszony, a hitelező és az államadóságot felhalmozó Macron között. Az LKB ennek égisze alatt működik. E piszkos alkú alapján kell majd a következő nyolc évben az állampolgár terhére politizálni. A fenntartható gazdasági nem működhet. A szakbizottság előtt Lagarde az, hogy nem zárta ki a negatív kamat lehetőségét és a készpénz kizárását. Ez, ez veszélyes. Persze, hogyha nincs készpénz, amit el lehet rejteni, akkor folytatódik az a politika, amit annak idején az IDF elnökeként Lagarde asszony folytatott, nem lenne jó, hogy az LKB idején is ez történne. Kirtsos. Kirtsos úr, egy perc. Elnök asszony, támogatjuk Lagarde asszonyt, és elvárjuk, hogy a görög gazdaságot is támogassa amit az Ekon bizottságban mondott előttünk, miszerint a görög gazdaság többletet termel, primer többletet termel, és ezzel lehetővé teszi, hogy támogatást nyújtsanak, és ezzel segítenek a jó, rosszul teljesítő hitelek kezelésében is elvárjuk, hogy, hogy a görög válságban lévő bankokat visszavezessék a helyes útra. Azt gondolom Lagarde asszony sokat tehet a görög gazdaság érdekében, és elvárjuk, hogy ezt megtegye. A harmadik pont pedig az, hogy bennünket is vegyenek fel a mennyiségi enyhítés programjába. Régebben, amikor Drági úr ezt bevezett, akkor kihagytak bennünket. Itt azt gondolom, hogy a görög kötvényeket is vegyék figyelembe. Szükség van erre, hogy magasabb értékűek legyenek. Szilve Perére úr, egy percben. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Krisztin Lagártnak megvan a tapasztalata és a végzettsége ahhoz, hogy az EKB elnöke legyen, de alapvetően háromokból szavazzuk meg az ő jelölését. Először is védelmezi Mario Draghi politikájának folytatását, amire szükségünk van az EKB élén az az, hogy valaki legyőzze az ellenállást, és mindent megtegyen a monetáris politikában, akár a nem konvencionális eszközök révén is. Emellett kiállt a jobb növekedés körülményeinek meg teremtéséért, illetve a bankunió megteremtésekor a parlament szövetségesének ígérkezik, Eh, és eh, demokratikus aspektusa lesz ennek a eh, pozíciónak. Támogatni tudjuk, hogyha ebben a három pontban megfelel az igényeinknek. Köszönöm, Szánt úr következik. Nos, én is támogatom Legárd asszony jelölését. A az EKB elnökségére, még ha politikai múltjának egyes részeivel nem is értek egyet. Úgy gondolom, hogy eh, a növekedést eh, fel kell gyorsítani, különben lehetetlenné válik a feladata. A monetáris politika önmagában nem tud megfelelni a munkateremtés, eh, illetve a fenntartható növekedés igényeinek, követelményeinek. Ugyanakkor az LKB-nak e oda kell fegyelnie az eurozónak kis és közepes bankjaira is. Azok a kis országokban gyakorlatilag rendszer szintű banknak számítanak olyan piacokon, amelyekért a nagybankok nem érdeklődnek. A KKV-k finanszírozásában is nagy szerepet játszanak. Központi rendeletek, egy kaptafára alkotott szabályok ezeket a közepes és kis bankokat terhelik, és a nyereségességüket veszélyeztetik. Ne tekintsük ezt kis problémának. Köszönöm, elnézést kérek a következő hozzászólótól. Fitzgerald urat kihagytuk. Tudjuk, hogy most mondja el parlamenti szűzbeszédét, és egy percre megadom a szót. Köszönöm elnök azt, hogy szeretném én is üdvözölni Lagarde asszony jelöléséjét az EKB elnöki posztjára. Az ő kinevezésével a két legfontosabb intézmény egyrén Európában nő áll az LKB és az Európai Bizottság, ez a két intézmény, amely hatalmas előrelépés Európában a nemi egyenlőség előtt. Persze vannak még kihívások, nem a gazdasági és pénzügyi területen. Lagard asszony az Ekon szakbizottság előtt nagyon fontos érvet mondott el. Az LKB szeretne kiállni az emberek elé, elmagyarázza a politikát, nem csak a, a piacoknak, hanem az állampolgároknak is. Ez nagyon kulcsfontosságú iránymutatás, irányelv kell legyen meg kell hallgatni az állampolgárokat. Az intézményekbe vetett bizalom 50% alá csökkent. A pénzügyi válság utóhatása önnek is köszönhetően Írországban hatalmas fájdalmannak volt kitéve a lakosság, és ennek a hatásai érzékelhetőek. A, a jelzálló kitelek ára és egy sor egyéb tételben érzékelhető Írországban, és a Brexit kihívásaival is szembe kell nézzünk most. Szeretném Legard asszony felé kifejezni nagyra becsülésemet azért, mert a pénzügyi válság idején segítséget nyújtott intézménye részéről Írországnak. Másfél percben Delange asszony a következő szóló. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a különféle álláspontok ebben a vitában két dolgot világosát tettek. Egyrészt azt, hogy mekkora ki hatalmas kihívással kell szembenézni Lagarde asszony, és hát ha valaki képes erre, az, az ő 19 tagállam az eurozónában, és 27, 28 vagy 27 az EU-ban, e, egységes gazdaságpolitikát kéne folytasson. A másik dolog, hogy európai megoldások van szükség. A másik dolog, ami látható, hogy szerintem helyén való az, hogy független Európai Központi Bank jött létre annak idején, amelyet nem határoz meg közvetlenül a politika. Ez lényegi fontosságú. Az Európai Központi Bank politikának negatív hatásai, mellékhatásai sokszor fájdalmasak az emberek számára, akik megtakarításokkal éltek saját maguk gyermekeik számára. Christine Lagarde a meghallgatás során beszélt arról, hogy a politika, a gazdaságpolitika negatív hatásaival foglalkozik, ám a nyugdíjalapokra külön figyelmet kell szentelni. Kérem hogy a nyugdíjalapokra gyakorolt mellékhatásokra külön figyelmet szenteljünk. Nagyon sok ígéret hangzott el arról, hogy az európai életformát fenn akarjuk tartani. Hát az európai életforma eh, része nem az, hogy eladósodunk és átörökítjük az adóterhet, hanem a keményen dolgozó középosztály megtakarításait meg kell őrizni, és erre kell sarkalni mindenkit. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A ai eljárás következik. Az elektronik teszt alapján hét hozzászólást hallunk Van Dalen úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony! A kulcsfontosságú kérdés számomra, hogy az új LKB elnök milyen szakpolitikát folytat majd. 7 évvel ezelőtt, amikor lét jött a mostani politika a válság hatásait értük meg. Ám látni kell, hogy 2600 milliárd eurót ö, kockázatos állami adóságok kiváltására költöttek, és intenzív, még intenzív vált ez a politika. Jelenleg ö, olcsó a, a pénz és a hitel, Ám ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok és a megtakarítások birtoklói nehéz helyzetbe kerültek, és az eurózóna tagállamaiban szükséges reformok elhalasztásra kerültek. A holland jegybank elnöke Klaas Klont helyesen mutatott rá arra, hogy véget kell vetni ennek a politikának, és Lagarde asszony feladata az, hogy megfordítsa ezt. Thank you. Köszönöm szépen, lezárom a listát. Márquez úr kap szót. A spontán hozzájárulás, hozzászólás keretében elnök asszony, ellentétben számos képviselő pozíciójával úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos az a tény, hogy Lagarde asszony ígéretet arra, hogy fenntartja az EKB jelenlegi monetáris politikáját. Mindenek előtte a nem hagyományos eszközökről van szó, amiket az elmúlt években fogadtak el, vagy az elmúlt héten is akár. Ezzel mentettük meg az eurót, és nem vállalhattunk akkoriban, és most sem vállalhatunk kalandokat. A nagy kérdés, hogy a héják mire számítanak, itt a frakcióban is vannak ilyenek, mire, mit szeretnének a néppárthoz tartozók elsősorban. Szükség van egy aktív monetáris politikára, olyanra, amire, amire 2014 óta folytatnak. Az LKB jelöltje felhívta a figyelmet, hogy megfelelő fiskális politikának is kell szerepelnie az agendán. Többet kell tenni a fiskális politika részéről, hogy kilépjünk az európai gazdaság stagnációjából, de hosszú távon még többet kell tennünk. A bankuniót végig kell vinnünk. Egy perc jut a PGI eljárásra. Birkin úr. Rendben, elnézést kérek, nem működött a mikrofon. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt a felelősség politikusoknak abba kell hagyni, hogy rosszat mondjanak az erről. Az euró jobb, mint ahogyan most beszélnek róla. Itt a globalizált világban nincsenek alternatívája. Lagarde asszony az EKB élén. Úgy gondolom, hogy a dragi politikát nem szabadna folytatni ilyen értelemben, ezt látnia kell mindenkinek. Ugye a fogyasztás csak újabb buborékokat fúj, amiket majd a következő generációknak kell elviselniük, vagy őnekik kell az adósságokat megfizetniük. Klágárd asszonya mellett szásikra, hogy vigyük tovább ezt a politikát. Én azt gondolom, hogy élni kéne az eséllyel, hogy új impulzusokat adjunk, egy új vezetést biztosítsunk az LKB-nak, amely letér az alacsony kamatok politikájáról, egy magasabb politikára, és ennek megfelelően erősítsük a megtakarítókat, és ne a hitelfelvevőket erősítsük. Úgy gondolom, hogy itt megfelelő egyensúlyra van szükség egész Európában. Ferreira úr, egy percben. E Köszönöm, elnök asszony az EKB is részt vett a trojkában, amely eh, az IMF-fel együtt, eh, együtt működött, eh, és cselekedett Görögországban és más országokban. Lagarde asszony ennek nagy híve volt, holott tevékenységük eredménye társadalmi-gazdasági szempontból katasztrofális. A katasztrófa után Lagarde asszony bocsánatot kért, bár meggyőződése nem változott. és azt is mondta, hogy Portugáliának a szigorúsági politikáját fenn kell tartania, vagyis nem szabad lazítani a költségvetésen. Most erről a jelöltről szavaznak. Meglepően a zöldek is, az, a szocialisták és az EPP mellett támogatni akarják Lagarde asszony jelöltségét. Ugyanakkor, mivel fenyeget egy válság, ugyanezen eszközök alkalmazása nem szolgálhat kiigazítási eszközként a... Sajnálom, uram, el kell vegyem a mikrofon. Igyekszek mindenkivel méltányos lenni. Egy perc mindenkinek. Bagovics úr biztos nem hagy serben az időzítéssel. Az euró erős valuta, melyet 330 millió európai használ 19 államban. Olyan valuta, amely 16,5%-át adja a globális GDP-nek és 30%-át a globális kereskedelemnek. Az erős euró mellett szükség van strukturális reformokra is persze a tagállamokban, melyek révén stabil gazdasági, társadalmi politikák, szociálpolitikák jönnek létre, és nagyobb stabilitás a, az egyes államokban élők számára érezhető módon. Szilárd bankrendszerekre van szükség, amelyeket nem sújt az eladósodás, és nem rossz bankok, rossz hitelek rabjai, ahogy a válságban történt. Az LKB bizonyította szerepét Görögországban és Írországban is megoldva a banki válságot, és szerintem a jövőben is képes lesz erre, még ha be is áll egy válság. Lagarde asszony tapasztalt politikus, akinek, aki nagy bizalmat élvez. Rászavazok majd ma. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Burke List. Ja, fru talman, ledamöter. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Európa nagy kihívásokkal szembesül gazdasági területen Egyidejűleg azt is látjuk, hogy a pénzpolitika eléri határait, és Gondoljunk arra, hogy nem mondhatjuk azt, amit Trump mond, hogy a központi bank, ha rosszat lép, akkor az egész ország lép rosszat. Talán az eddigi EKB program nem volt annyira jó, mint ahogyan mi bíztunk benne, vagy amennyire remélkedtünk benne, és a más rendszerek Ezekre is szükség van. Keynes is erről beszélt, hogy végig kell gondolni, mit is tudunk tenni valójában, hogyan tudjuk a pénzpolitikát, a pénzügypolitikát jól koordinálni és jól alkalmazni. Nem szabad kontraproduktívnak lenni a pénzpolitikában úgy gondolom tehát egy a rossz konjunkturális szakaszban olyan pénzügypolitikára van szükség, amely összhangban van a pénzpolitikával, a monetáris politikával és jó egész Európának. A klímakérdései, a migráció, gazdasági nehézségek, számos feladat van. Itt nagyobb együttműködésre van szükség, és nem kisebbre vagy kevesebbre. Köszönöm. Papa. Dimulus úr. Köszönöm szépen a szót. A GUE frakció részéről szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül sajnálom, hogy nincs itt ma Lagarde asszony, akiről voltak éppen szóva, meg a jeleléséről. Ez sem, azt jelenti, hogy semmibe vesz bennünket, talán azért, mert korábban az IMF elnöke volt, hát azért a parlament előtt meg kéne jelennie, amikor az ő jelöléséről folyik a vita. A GUE frakció nem fog Lagarde asszony mellett szavazni, ellene vagyunk annak a politikának, amelyet képviselt, annak idén az IMF elnökeként, és amelyeket Görögország számára rendkívül károsak voltak, hatalmas recesszióba taszították ezt az országot is, meg más országokat is, ahol érvényesült az ő politikája. Nem bizonyultak helyen valónak ezek a politikai intézkedések és szakpolitikák. Eljött az ideje annak, hogy a tagállamok expanzív monetáris politikába kezdjenek. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já podpořím jmenování. Köszönöm szépen, elnök asszony, támogatom Lagarde asszony kinevezését az EKB élére, mert tapasztalt politikusról van szó, és ami fontos a számomra az, hogy a monetáris unió befejezésére törekszik, végigvitelére törekszik, ugyanis azt gondolom, hogy az emberek meg kell ismertetni az ő politikájával. A cseh köztársaság nem vezette be az eurót, de látjuk, hogy stabil, hiteles, értékes valutáról van szó, és ezt is hallottuk már, hogy a növekedést kéne elősegíteni, más, és hát a stabilitásra, a pénzstabilitásra is szükség van. Az LKB e az elmúlt időszakban nem hagyományos eszközöket is alkalmazott, így sikerült a stabilitást megőrizni, és szerintem Lagarde asszony alatt is továbbra így marad ez. Támogatom az ő kinevezését, és megszavazom. Grappini asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos úr, kedves kollégák! Az LKB e rendkívül fontos a gazdasági fejlődés és a valuta stabilitása szempontjából. Lagarde asszonynak megvannak a megfelelő képességei, háttere, szakmai háttere és kompetenciája a poszt letöltéséhez. Én is, és többen mások is bíráltuk többször az LKB-t e már, és az LKB e által politikák egyik-két másikát Egyetettek ugyanakkor abban is, hogy legalább önök új kihívásokkal is szembe kell nézni majd. Hazám nem része az eurozónának, de második helyen áll az Európai Unióban a gazdasági növekedés tekintetében Románia. Persze jöhetnek még válságok, erre fel kell készülni, és nem szabad megosztani Európát az eurózóna és azon kívüli országok között. A KKV, kisvállalatok érdem, érdemeit kell, érde, érdekét kell szem előtt tekinteni, és nem szabad negatív kamatláp politikáját fenntartani, illetve folytatni. Biztos úr, ahogy, önök látja, ahogy ön is látja, jönnek a kollégák, érkeznek szavazni, tehát hangosan kell beszélni, ha azt akarja, hogy hallják. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság nem vesz részt eh, az EKB elnökének eh, kijelölésében. Eh, ugyanakkor természetesen érdekünk van ebben a dologban, és meghallgattuk az, ön makrogazdaság, az önök makrogazdasági politikával kapcsolatos megjegyzéseit. Örülünk, hogy a tanács egy megfelelő személyt jelölt az LKB e vezetőjének, és annak is örülünk, hogy um, most először a jelölt egy hölgy. Elnézést, biztos úr, megpróbálom lecsendesíteni a kollégákat. Azok, akik most jönnek be, kedves kollégák, azok kérem, hogy halkan tegyék ezt meg, ne itt beszélgessenek, mert nem lázáródott még le az előző vita. A biztos úr pedig kicsit vigye magához közelebb a mikrofont. Köszönöm, elnök úr. Nos, az új EKB elnöknek nagy kihívásokat tartogat ez a feladat, közvetlen jövőben is, de hosszabb távon is. Ami a közvetlen jövőt illeti, a amennyiben az EKB-nak közbe kell avatkoznia, hogy a gazdaság lelassulását megakadályozza. Legárd asszonyjal egyetértünk abban, hogy a monetáris politikának a múltbeli túlterhelését nem lehet-e javítani a strukturális reformok és fiskális politikák jobb támogatásával. Sajnálom, az elnök asszony, elnök asszony, nagyon sajnálom, biztos úr, nagyon nehéz így a mikrofonon keresztül hallani a biztos urat. Kedves kollégák, nem akarok senkit megszégyeníteni, úgyse ismerem mindenki a nevét, de kérem, itt a jobb oldalamon, kollégák, kérem önöket. I'm really sorry. I'm trying to keep. I'm not going to do order, order. Nem fogok állandóan kiabálni, mint a brit parlamentben szokás, hogy order, order. Szeretném persze, hogyha ugyanaz a hangerőm és befolyásom lenne. Eh, Zamzovkis úr eh, még lezárja ezt a vitát, de csak akkor adom meg neki újra a szót, hogyha önök elcsendesülnek. Kérem, kedves kollégák, halkabban legyenek. Sorry, I think we just just wait. This is just not good enough. Szerintem várjunk egy kicsit, mert ez eh, fenntarthatatlan. Eh, azt, azt is meggyőződésünk, hogy eh, ez a politika az eurozóna szempontjából sikeres lesz, erősebbé teszi, illetve az eurót nemzetközileg is megerősíti. Az Econ bizottsággal való eszmecsere után teljesen nyilvánvaló, hogy a parlament is osztozik ebben az értékelésben. Remélem, hogy ez az együtt gondolkodás eh, hozzájárul majd a jó együttműködéshez az intézmények között, miközben tiszteletben tartjuk egymás szerepét EKB eh, e eh, Kriszti Lagarde EKB elnöksége alatt is köszönöm. Köszönöm alelnök úr a türelmét, ezzel ezt a vitát lezárjuk. Kedves kollégák, és kezdődik a szavazás. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, akkor folytatjuk azonnal. Mielőtt még megkezdenénk a szavazásokat, két rövid megjegyzésem van. Először is a frakciókkal való egyetértésben és megfelelve a tegnap elfogadott napirend változtatásoknak az elnök azt javasolja, hogy a szerda délutáni ülést este 9 óráig hosszabbítsuk meg. Annak érdekében, hogy minden témát kezelni tudjunk. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kifogása? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a változásokat. Die zweite Mitteilung ist, dass die zuständigen italienisch... A másik megjegyzése, másik közleni hogy az olasz hatóságok tájékoztatták az Európai Parlament elnökét arról, hogy